a szerdai ülés végén lesz, van egy kis szabad hely, a szerdai ülés legvégén tudjuk ezt a témát beilleszteni. Még ezt befejezünk. Jó. Akkor így módon elfogadjuk a napirendet. Most jön az első napirendi pont. Marok, EU-Marokkó halászati partnerségi megállapodás az első napi rendi pontunk. Közös vita erről a megállapodásról. Örülök annak, hogy itt vannak nálunk, kedves új kollégák, örülök, hogy itt vannak régi és új kollégák. Nem vagyok benne biztos, mondja az elnök angolul. Ha el akarják hagyni a termet, kedves kollégák, nem jó megoldás, tehát ha már menniük kell, akkor mielőbb menjenek, gyorsan. Azt szeretnénk persze, hogy itt maradnának körünkben, de ha már menniük kell, kérem gyorsan tegyék ezt. Kérem, ne itt vitatkozzanak, ne itt a teremben. Mm. Oké. Okay, uh... Rendben, kollégák. Nagyra becsült barátaim, akkor kezdjük is el a vitát az első témáról. Kár Haglund az előadója ennek a témának. Kettőször is hozzászólhat, egyrészt előadóként, másrészt a kérdés szerzőjeként. Szeretné azt a hat percet egyszerre kihasználni, Haglund kollega? Ha így van, ha ez a helyzet, akkor hat percet adok önnek, parancsoljon. Köszönöm, Egyszerre vezetném fel a két témát, hogy ön is javasolta. Ha megengedik, akkor az állásfoglalási indítványjal kezdeném, amelyet Carmen Fraga kollégával együtt szereztünk. Az az EU-Marokkó halászati megállapodást járja körül. Az elmúlt év során jó néhányszor pillanatra tűztük el házfalai között ezt a témát. Nagyon örülök annak, hogy a frakciók többsége meg tudott állapodni az állásfoglalás tartalmáról. Tudom, hogy vannak alternatív állásfoglalási indítványok, de a fő üzenet az, hogy szeretnénk, hogyha a jövőben az EU-Marokkó halászati megállapodás javulna, jobb lenne, hiszen a jelenlegi megállapodás jelentősen javítható, gazdaságilag és környezetvédelmileg, környezetileg fenntartható megoldásokra kell törekednünk. Biztos vagyok benne, hogy a képviselőtársaim többsége támogatja majd ezt az indítványt. Carmen Fraga Estevez majd nyilván bővebben szól erről. Jelentésem, amely ugyanezt a témát foglalja össze, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a Halászati Bizottságban már régóta foglalkozunk e témával, és szeretnék néhány szót szólni arról, hogy miért kell a jelentés ellen szavazni. Ellene szavazni? Kérdezhetik. Nos, azért, mert a Halászati Bizottságban is azt javasoltam, hogy ne adjuk jóváhagyásunkat az EU Marokkó halászati új megállapodáshoz. E, részletesen leírom, hogy miért a jelentésben. Egy halászati partnerségi megállapodásról van szó, hogy pontosítsuk ezt, amelynek mindkét fél számára előnyösnek kell lennie sajnálatos módon az előttünk fekvő megállapodás tervezet. E, gazdaságilag messze nem fenntartható, az expost e, tanulmány azt állítja, hogy az európai előfizetők szemére az a halászati megalapodást jelenti a legnagyobb terhet. a legtöbb megállapodás 40%-os pozitív hozamot biztosít, itt 65 centet generálunk minden egy befektetett euróért, ez az európai adófizető, fizető szempontjából roppant rossz, ez egy negatív hozam. Környezetileg is problémás, a halászati eh, megállapodások eh, alapját az a tétel képezi, hogy a töbletet halásszuk le, tehát csak a töbletet egyébként túlhalászás következhet be. Aggasztó, hogy a 11 eh, halfajból 11-ből elemzett ből kilenc esetében túlhalászás van, tehát nem csak a több a felesleget halásszuk le, sokkal többet ennél. Ezért mondom azt, hogy környezetileg nem fenntartható, és az uniós állapodás, megállapodások alapelvét is sérti. Ezért van szükség változásra ezen a téren. Azt hiszem, hogy ezen indoklással elég egyértelmű, hogy ezt az állásfoglalást el kell fogadnunk, és a biztosunknak, aki itt ül, ezzel egyértelműen tudjuk kommunikálni, hogy igen, szerintünk is szükségünk van megállapodásra, de nem ilyenre, hiszen az utolagos tanulmány is rámutat a gyengeségekre, a hiányosságokra. Megmondom őszintén, ez nem egy könnyű dosszié, az időzítés miatt is, illetve a parlament jóváhagyását kell, hogy adja ezen megállapodásokhoz az új Lisszaboni szerződés értelmében bevezetett kötelesség, illetve hatáskör számunkra, mi szerint ezen megállapodásokat mi is megvizsgáljuk, és én pontosan ezt tettem, két szakbizottsága is ennek a háznak véleményezte ezt a tervezetet, és ezen vélemények alapján egyértelmű, hogy a jelenlegi tervezetet nem szabad elfogadnunk, ehhez nem szabad beleegyezésünket adnunk. A Költségvetési Bizottság és a Fejlesztés Politikai Bizottság is véleményezte a jelentésemet, és mindkét szakbizottság egyöntetően azt javasolta, hogy ne adjuk beleegyezésünket a jelenlegi megállapodás tervezethez. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű jelzés. A Halászati Bizottságban nem végezetül a jelentés többséget kapott, de éppen hogy csak. Biztos vagyok benne, hogy szerdai szavazás során is szoros lesz a végeredmény. Minden kollégát kérek arra, hogy felelősen álljon ez a ez a Lisszaboni szerződés új hatáskört rót ránk. Nem szabad ezzel visszaélnünk. És természetesen a marokkóiakkal szeretnénk mi megállapodást kötni nem szabad, hogy ellenséges lépésként vegye ezt partnerünk, inkább azt kell megmutatnunk, hogy komolyak vagyunk ez ügyben. Elnök úr, köszönöm mindenkinek az együttműködését, nem egyezett meg mindenben a véleményünk, de mégis építő jellegű volt a párbeszéd, és biztos vagyok benne, hogy ez így lesz a jövőben is, és felül tudunk a jövőben is kerekedni a véleménykülönbségeken. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük. Carmen Fraga Estevez szerzőként kap szót. Kettő percben. Elnök úr, még ezt Tehát a halászati megállapodás, EU-Marokkó halászati megállapodás meghosszabbításáról van szó. Az Európai Bizottság nem reagált időben a halász flottáról. Itt igazából nincsen kérdés, én is azt szeretném, hogyha ezt minél hamarabb megoldanánk, ezt a problémát. E megállapodás mellett vagyok, nem értek egyet azokkal, akik ellenzik ezt vagy a Nyugat-Szahara problémája, a szakrai népcsoport, vagy egyéb politikai kérdések, gazdasági kérdések miatt. Nos, a jelenlegi EU-Marokkó halászati megállapodás kapcsán határozott véleményt nyilvánított az Európai Parlament, mi szerint a szaharai népek előnyét kell, hogy szolgálja ez a megállapodás. Ugyanakkor Ezeket a problémákat, a szakravi problémáját nem tudjuk azzal megoldani, hogy az európai halászhajókat hazazavarjuk, hazaküldjük, egyáltalán nem, a jövőt kell megvizsgálni, EU és Marokkó kapcsolatának a jövőjét. Elnök úr, megint csak olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor három hónappal a megállapodás lejárta előtt, nincs megfelelő mandátum, így a halászati ágazat szereplői számára nem tudunk bizonyosat mondani a jövővel kapcsolatban. A bizottság azonban a jövőre nézve egy fellépés tervezetet vázolt fel, dolgozott ki, amelyet múlt héten Brüsszelben benyújtottak fel, bemutattak számunkra. Haglund úrral, a liberális frakció nagybecsű tagjával ketten közösen fogalmaztunk egy kérdést, amely pontosan arra utal, hogy a jövőben hogyan tudjuk majd elkerülni a módban elkövetett hibákat. Remélem az Európai Bizottság eh, egyetért ezzel. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin Fraga Esteves. Es folgt Frau Kollegin Damanaki für fünf Minuten. Damanakis kolléganő következik 5 percben. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, elnök úr, tisztelt képviselők. Örömmel fogadom a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel az én értékelésemet a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, és hogy mit tartok a Marokkóval kötött halászati egyezmény jövőjéről. Nézzük meg a köztes jegyzőkönyvet először is. El kell dönteni, hogy ez a jegyzőkönyv befejezhető-e. A vezető bizottság pozitív ajánlást terjesztett elő, de tudom, hogy önök közül sokan nincsenek igazán meggyőzve. Úgyhogy hadd fejtsem ki álláspontunkat ezzel kapcsolatban. Tudják, hogy ez az egyéves protokoll, ez egy köztes megoldás, ezt Marokkóval februárban kötöttük ebben az évben, mm, mielőtt a, az előző lejárt volna, és meg vagyok győződve, hogy ez a döntés akkor helyes volt és még most is azt gondolom, hogy akkor jól cselekedtünk. Miért? Azért, ugyanis ez a jegyzőkönyv időt biztosított arra, hogy megnézzük a politikai és jogi kérdéseket, amelyek összefüggnek a nyugati szaharai vizeken történő halászattal. Azt kértük Marokkótól, hogy megbízható információkkal szolgáljanak, ugyanis a lakosságnak a hasznára kell, hogy váljon ezeknek a vizeknek a használata, ugyanakkor meg kell, hogy feleljen a nemzetközi jognak. Ezek az erőfeszítések pozitív eredményeket hozhattak. Az első alkalommal a jegyzőkönyv ő magában foglal egy követelményt, mégpedig azt, hogy Marokkó számoljon be a földrajzi megoszlásról ennek a jótékony hatásnak, és ez megfelelően alkalmazásra kerül bármilyen jövőbeni jegyzőkönyvben is. Ugye ez egy nagyon fontos gazdasági és környezetvédelmi kérdés, és a, nem hagyott túlságosan nagy mozgásteret a jegyzőkönyvnek a meghosszabbítása. Más szavakkal mm, lehetőségünk volt, hogy most egy jobb egyezményt érjünk el gazdasági és környezetvédelmi szempontból. Azonban a jövőbeni tárgyalásokon mindenképpen jobb eredményt kell elérni. Végül is ez az ideiglenes jegyzőkönyv tette lehetővé, hogy folytatódhasson megszakítás nélkül a halászat. Tudom, hogy nagyon sokan nincsenek meggyőződve ennek a helyességéről, de én mégiscsak emlékeztetném önöket arra, hogy ez egy rendkívül fontos több száz európai halászhajó számára, és a kisebb halászati eszközök számára is. Tehát amit a tanács eldöntött júliusban, és ugye ez egy ideiglenes jegyzőkönyv, és három hónap maradt, mielőtt lejár február végén jövőre ez a jegyzőkönyv, úgyhogy teljes mértékben meg tudom érteni, hogy az előadó Háglund úr, és nagyon sokan önök közül nem igazán boldogok, hogy a parlamentnek most nagyon gyorsan kell dolgoznia. De mi meg azt mondjuk, hogy ez nem a mi hibánk, ugyanis mi minden tőlünk telhetőt megtettünk az ügy felgyorsítása érdekében. És én örülök annak, hogy a parlament minden további késedelem nélkül napirendre tűzte ezt a szavazást, és biztosíthatom önöket arról, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos kérdés ez. Bárhogy is legyen, mi tiszteletben fogjuk tartani a parlament határozatát, és én e felől kétséget sem szeretnék hagyni. Az önök szavazata szerdán fognak szavazni erről a kérdésről, ezt mi maximálisan tiszteletben fogjuk tartani. Biztosítom önöket arról, hogy nagyon komolyan vesszük Haglund jelentésben foglalt ajánlásokat. És természetesen mindazt, amit felvetettek az állásfoglalási indítványban. Tehát az új egyezménnyel egy jelentős javítást, javulást érünk el a szövegben, gazdasági, jogi, politikai és környezeti szempontból egyaránt, és ha megengedik néhány szót szólok még arról, hogy Marokkóban mi minden történt az elmúlt időszakban, időszakban, és hogyan alakulnak a kapcsolatok az Európai Unió és Marokkó között és az önök döntését ennek fényében kell meghozni. A változások nagyon sok országot érintettek, köztük Marokkót is. A bizottság mit gondol mindenről? A bizottság úgy véli, hogy Marokkóban a hatóságok nagyon jelentős folyamat, reformfolyamatot indítottak el, új alkotmányt fogadtak el, növették a, növelték a demokráciát, jobban tiszteletben tartják az emberi jogokat, és parlamenti választásokat is tartanak, és ez új hatalmat hozott, és új megváltoztatta az erőviszonyokat a parlamentben. Az Európai Unió messze menőkig üdvözli ezeket a változásokat. Az Európai Parlament és felszólította Marokkot, hogy folytassa demokratikus folyamatokat. Hát erre gondoltunk, amikor meghoztuk a döntésünket. Mint mondtam a múlt héten a halászati bizottságban, a bizottság most készít elő egy javaslatot a tanács számára, hogy egy új tárgyalási mandátumot fogalmazzon meg. Mi számítunk az önök szavazatára szerdán, és mi úgy gondoltuk, hogy ez akkor túlságosan késő lesz, hogyha ezt tovább halasztjuk, és éppen ezért mi már a magunk részéről elkezdtük a munkát, megragadtuk a kezdeményezést, hogy készek legyünk arra az esetre, hogyha a parlament ma felhatalmaz, illetve szerdán felhatalmaz bennünket pozitív jelzéssel, hogy folytathatjuk a munkát. Az előkészületek megtörténtek, tehát ha önök hozzájárulnak, akkor mi készek vagyunk tovább lépni és dolgozni tovább. Melyek a legfontosabb paraméterek ebben a jobb egyezményben, amelyet fel szeretnénk kérni először is a gazdasági haszon mi azt szeretnénk pénz, értéket kapni a pénzünkért, value for money, és fontos lenni a halászati lehetőségek bővítése, és hát végül is a pénzügyi borítékban is egyértelműen tükröződnie kell a piaci értéknek, ahogyan ezt más bizottságok is kérték a parlamentben. A másik, az a környezeti fenntarthatóság. Ez azt jelenti, hogy úgy kell meghatározni, hogy a lehető legjobb körülmények között történjen a halászat, és a nemzetközi összefüggések a nemzetközi vizek a nyugati Szahara környékén teljes mértékben tiszteletben kell, hogy maradjanak, tiszteletben kell tartani az ide vonatkozó nemzetközi jogi szabályokat. Ezen dolgozunk, és akkor, hogyha a nyugati Szahara melletti vizeket is benfoglaljuk, akkor meg kell mutatni szigorú szabályozással, hogy igenis van gazdasági haszna mindennek a régió és a helyi lakosság számára is. Ez előfeltétele lenne az új jegyzőkönyvnek és mi ennek alapján fogjuk levonni a következtetéseket a vita számára a parlamentben. És a halászati bizottság az elmúlt hónapban azt ajánlotta, hogy a parlament járuljon hozzá a jegyzőkönyvből levont következtetésekhez, és hogyha a parlament ezt elfogadja, mi nagyon hamar készek leszünk, hogy tovább lépjünk egy még jobb jegyzőkönyv kidolgozásának irányába. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, de Meleki asszony, most pedig Lővén asszony, a Deve Bizottság nevében két és fél percre kapja meg a szót. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, a Szahara közepén Marokkó 2700 km hosszú falat épített, a leghosszabb fal a kínai nagy fal után. 120 ezer katona és több millió akna, taposó akna óvja, őrzi ezt. Ami a foszfát forrásokat illeti. Nos, hát Marokkó 75-ben napalm és foszfor bombákat használt az emberek ellen. A spanyol gyarmatosítók által hátrahagyott emberek ellen háborús bűnöket követtek el. Most az EU marokkói halászati megállapodás illegális. Ezt megállapították ennek a háznak a jogi szolgálata egy nem régiben elkészült véleményben, amely eh, kizárja a bizottsági jogi szolgálat véleményét. Na most nem lehetett meghatározni, hogy egyáltalán halászott-e az EU a nyugati szaharai térségben, illetve hogy a gazdasági eh, for, tehát a gazdaságosság szempontjából annak a területnek az emberei eh, egyáltalán hasznot remélhettek ebből a kereskedelme 74%-a az EU flottának a nyugat-szaharai vizekben, felső vizekben tevékenykedik, és a régióbeli emberek véleményét nem kérték ki ebben a kérdésben. Kedves kollégák, én láttam már a válaszokat, amiket Marokko adott a bizottságnak egy évvel ezelőtt ezek a kérdésekre. És százszázalékosan világos az, hogy Marokkó nem fogja elismerni, hogy ilyes valami, mint a Nyugat-Szahara létezik. Nem is említik Nyugat-Szaharát, az nem létezik számukra. Egy másik dolgot tesz világossá. Marokkónak nincs szüksége erre a megállapodásra. Van egy hazai flotta, mert nagyobb, mint Spanyolországé. Nemzeti hazati politikában meg kívánják háromszorozni a halászat hozzájárását a GDP-hez. Szeretnék növelni a belföldi halászati forgalmat is mm, fogyasztót. 99-ben felfüggesztette Marokko az eu marokkói megállapodást az EU túlhalászása miatt. Most is ez van egyébként. Világos az, hogy Marokkó a halászati megállapodást az EU-val egy dolog miatt kívánja megtartani. Szeretné legitimé tenni azt, hogy lerohant a Nyugat-Szaharát, azt hiszem, hogy szégyen lenne ennek a háznak és egész Európai Uniónak, ha mi az emberi jogok nagy szószólóiként és a nemzetközi igazságosság nevében jóvá hagynánk ezt a szégyen teljes megállapodást. Köszönöm szépen, Lövin asszony. Alfonzi kolléga a Költségvetési Bizottság nevében. Másfél percre. Oui, monsieur le président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Bizottság azt szeretné, hogy ne hagyjuk jóvá ezt a megállapodást az EU és marokkai királyság között. El kell mondani, hogy ez a tiltakozás igazából nem járna praktikus incidenssel, mert 2011-ben, februárban, e, ugye, pontosabban lejár egy hónap múlva. Nos, ami a Köcsöti Bizottságot illeti, mert már elutasítottunk egy olyan állásfoglalást, amely eh, meg szeretné hosszabbítani ezt a megállapodást. Mindazonáltal a negatív véleményünkkel a Köcsöti Bizottság egy eh, figyelmeztetés kíván megfogalmazni. Milyen negatív következmények vannak az ökológiai szempontból, mert a halászati zónák túlhalászásnak vannak kitéve, és ami a jogi helyzetet illeti, például a Nyugat-Szahara dekolonizációját, azt gondolom, hogy a halászati zóna, amely érintett, háromnegyed része ehhez a régióhoz tartozik. Ami a jegyzőkönyvet illeti, ha a Bizottság mm, szavazatát követjük, nagyon fontos üzenetet fogalmazunk meg jövőbeli megállapodásokat illetően. Azt gondolom, hogy a földközi tengeri térség egészen a demokrácia irányában kíván elmozdulni. A szaharai népességgel, lakossággal szemben is demokratikusan kellene eljárni. Köszönöm szépen, Alfonzi. Most pedig a frakcióbeli hozzászóló. Kádek úr kapja meg a szót kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Először is az időközi köztes jegyzőkönyvvel kapcsolatban szólnék. Én vagyok az Ányék eladója ennek a jelentésnek. Én a jelentéstevőhöz intéznék üzenetet. Remélem, hogy a tengerészeti, halászati finanszírozás területén én vagyok ugye a jelentés. Készített egy ott Haglund úr az árnyék jelentéstevő. Többször találkoztunk mint a jelentése kapcsolatban, ezt szeretném elmondani, többször elmondtam. Tovább is nyitott voltam a vitára, minden témában, amelyekkel együtt működtünk, és majd fogunk remélem a jövőben is együtt működni. A jelenlegi halászati megállapodás az EU és a marokok között már egy éve meghosszabbítottak a korábbi megállapodást. Az Európai Bizottság javasolta a meghosszabbítást, mint említem Február 27-én két hónapon lejár, az előbb mondta kollégám is ezt. Tíz európai tagállamnak teszi lehetővé a marokkói halászati zónában a halászást, most, ami a helyi lakosság előnyeit illeti, nem tudom. Ami a halászati ágazatra fordított pénzt illeti, a halászatot Marokkó egész területén támogatja. Kérem, hogy szavazzának igennel erre a megállapodásra, mert ez kedvezményt jelent. Előnyös a lakosság számára, és szerintem meg lehetne nyitni egy új megállapodást, amiben új feltételeket határoznak meg. A megállapodás utasítása a régió számára negatív üzenet lenne, amikor éppen mindenki demokratiz- demokratizálódik. Elengedhetetlen partnerünk Marokkó, az Európai Unió nem csak a nyilatkozatok formájában él, nagyon sokat fogalmazunk meg, nagyon fontosak a konkrét fellépések, a megállapodások. A frakciónk és az ALDE a jövőbeli megállapodások kapcsolatban mi erős üzenetet adunk a bizottság felé, szeretnénk olyan megállapodás jövőben, amely ökológiai elfogadható, profitábilis, és ami a halászati források megfelelő alkalmazását teszi lehetővé. Azonban szeretném elmondani, hogy meg kell szavaznunk ez időközi megállapodást. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm, kedves kollega, és éppen úgy két percre Rodusz kolléganője a szó. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A halászati szerződés az EU és a marokkói királyság között már régóta, több mint egy éve napi renden van a parlamentben, és a holnapi, szerződ, holnapi szavazás után sem fog ez változni. Nagyon emocionális téma kerekedett ki ebből. Az egész parlament erről az egyezményről beszél, minden frakció az elmúlt napokban ezzel foglalkozott, és nagyon sok esetben volt vitatott az egyezmény. Halászati egyezményről van szó, kollégák és ezt nagyon pontosan kell elemezni. Hogyan? A halászati bizottságban mi egyetértünk azzal, hogy ez ökológiai alag nem fenntartható, ugyanis növeli a túlhalászást. Az eddigi vita során ez sajnos nem domborodott ki megfelelően, de ez egy nagyon fontos központi kérdés. Katasztrofálisak az állapotok a világ tengerein. Az Európai Unió sem a saját, és azután különösen nem az idegen vizeken nem szabad a túlhalászatot szorgalmaznia, úgyhogy semmiképpen sem lehet ebből egy win-win helyzet. Azon kívül ott van még a nyugat-szaharai kérdés. Biztos vagyok abban, hogy egyetértünk abban, hogy az egyezménynek a nemzetközi joggal összhangban kell állnia. Mindez a jelenlegi jegyzőkönyvben, amelyről szavazni fogunk, nem biztosított. Éppen ezért nem is fogadhatjuk el Eh, de a vigasz az ugye, hogy a jövőben úgyis minden másképp lesz. Hát ezt nagyon remélem, és a tanácsnak és a bizottságnak szívesen segítünk az állásfoglalásunkkal, hogy jól haladjanak a tárgyalások Marokkóval. Az egyetlen ok, hogy ezt elfogadjuk az, hogy hamarosan lejár a jegyzőkönyv és a bizottság azt kérte tőlünk, hogy ne okozzunk megszakítást, és ne terheljük ezzel tovább az új tárgyalásokat. Biztosított bennünket a bizottság, hogy minden feltételünk bekerül az új jegyzőkönyvbe. Ezt nem csak elvárom, hanem bízunk is benne. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és most Davis kollega másfél percre. Néhányan úgy érzik, hogy mérgesek szinte a meglévő egyezmény, illetve a meglévő jegyzőkönyv kapcsán. Ha megnézzük, hogy hogyan is alakultak a szavazások, akkor ugye ez az egyik legkevésbé sikeres a bilaterális alászegyezmények között, amelyeket az EU megkötött. Ugye mi 36 millió eurót fizetünk az adófizetők pénzéből. Mire? és olyan dolgokra, ami nem is érinti az Európai Uniót. A hajó tulajdonosok akik ott jelen vannak, két milliót kapnak, tehát ez gyakorlatilag nagyon rossz arány, ami a támogatást illeti, és hogyha megnézzük a fenntarthatóság kérdését, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek a halászok teljesen kimerítik, túlságosan kimerítik, túlhalásszák ezeket a vizeket, úgyhogy a fenntarthatóság kérdése fel sem merül. Bízom abban, hogy a biztos asszony a lehető legtöbbet megteszi annak érdekében, hogy egy olyan egyezmény jöjjön létre, amely megfelel a szociális és a környezeti előírásoknak. És azt gondolom, hogy ő nem volt felelős azért a, azért a megállapodásért, amivel most dolgozunk. Köszönöm szépen, Davis kollega, és most Római Iruide kollega következik másfél percre. Nagyon szépen köszönöm a szót. Természetesen én is ellenzem nem csak a bővítését ennek az egyezménynek, hanem a megújítását is. Ez jogilag, gazdaságilag és ökológilag is indokolható. Jogilag a következő helyzet. Marokkó olyan erőforrásokról tárgyal, amelyek nem az övé. Itt csak két lehetőség közül lehet választani. Ugye vagy a nyugat-szaharai területet kizárjuk, ez eddig nem történt meg, vagy pedig nemzetközileg kell követelni, hogy a helyi lakosság is élvezze ennek a hasznát, <coughs> de a helyi lakosság kívánságait is vegyék figyelembe, ezt írja elő a nemzetközi jog. Gazdaságilag ez egy katasztrofális egyezmény, ez teljesen világos, ugyanis az ég adta világon semmi haszna nincs, és az egész egy nagy pocsékolás. Ökológiailag meg aztán még rosszabb a helyzet és azt gondolom, hogy legalábbis azt kell betartani, amit elvárunk, hogy csak a felesleget lehet lehalászni az említett területeken, Marokkó előtt, a felség területeken, ott már túlhalászat történik, tehát gyakorlatilag mi még tovább folytatjuk az EU részéről ezt a túlhalászást. És abszolút ellenezzük a bővítést és a szerződés megújítását ennél a három oknál fogva. Jónak tartanám, hogyha az Európai Parlament a Marokkóból érkező nyomásnak ellen tudna állni és megőrizni szava hihetőségét. Köszönöm szépen. Én is is köszönöm Roméva Verda kollega, és most Ferébe kollega következik két percre. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Com a proposta de prorrogação Köszönöm szépen. Ami ennek a megállapodásnak a meghosszabbítását illeti, hát a bizottság a saját csapdájába esett. A bizottság külső tanácsadó céget bízott meg ex post értékelés elvégzésére, amely e, négy éven keresztül fizetik ezt a tanácsadó testületet. Az értékelés egyetemen negatív volt erről a megállapodásról gazdasági szempontból, ami a költség hatékonyságot illeti, a közösségi hajóflottát illetően ami a halászati állományok óvá, megvédését, védemét illeti, ami a pozitív hatásokat illeti a marokkói halászati ágazatra, most minden gyakorlatilag értéktelen maradt. Ennek az értékelésnek a következtében a bizottság azt mondta nekünk, hogy ezt a megállapodást mindenképpen meg kell tartani, de nem mondta meg, nem igazán tudott jól érvelni ezen megállapodás mellett, de a legrosszabb, a legnagyobb gond ezzel a megállapodással az, ami indokolta tesz, hogy ellenezzük, nemzetközi jog szempontjából illegális. A marokkói megállapodás természeti erőforrás felhasználására irányul, amelyet Marokk egyáltalán nem is szuverén módon járhat el nemzetközi jogi szempontból. A nemzetközi bíróság állásfoglalása és azt határozza meg, hogy Marokkó felség körei nem terjednek ki a nyugat-szaharai vizekre, ami az ENSZ közgyűlés határozatot illeti, azzal kapcsolatban is a 2009-es határozat is erről szól, az illegalitásról. A nyugat-szaharai lakosság jogait figyelmen kívül hagyták. A lakosság akaratával, szándékával sem foglalkoznak de ez a kötelezettség pedig nemzetközi jogi szempontból adódik. Nem szabad a marokkói állításokra hagyatkoznunk, mert a marokkaiak azt mondják, hogy a nyugat lakosság számára igen előnyös és kedvező a halászat. Én nem vagyok a harmadik országokkal kötött halászati megalapodások ellen, de természetesen vannak olyan hiányosságok, amelyeket ki kell mm, iktatni nem tudjuk támogatni ezt a megállapodást. Sok mindent támogattam, itt természeti erőforrásokat használnak ki, egy olyan ország erőforrásokét, amelyekért az oldott ország nem felelős. Ez így bűn részesekké válunk. Ami a nyugat-szahari lakosság képviseleti leti, tőlük kellene megkérni a véleményüket, ennyi úr. Köszönöm elnök úr. Marokkó nyugat-szaharát 70-es évek óta tartja meg száva, hogyha megkötjük ezt a halászati megállapodást, akkor a nemzetközi jogot sérti majd az Unió. Tudjuk mi, tudja az ENSZ, a parlament jogászai is tudják. A 30, 36 millióval támogatjuk így eh, Marokkót, eh, és az EU halászhajók pedig így szabadon halászhatják le ezeket a marokkói vizeket. Szaharai, szaharai népek, szaharában élők ebből semmit sem látnak. Az Európai Bizottság azonban mindez nem érdekli. A brit hajók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyek érdekeit is szolgálják. Jó, kár lenne ezt a jó bevált megszakítani. Meg megdöbbentő, hogy a liberális demokraták megpróbálták lefújni ezt a vitát, és egy olyan állásfoglalás javaslatot nyújtottak be, amely megpróbálja ezt az egész kérdést még hamarabb lezárni. Ez jól mutatja, hogy az EU-t mennyire nem érdekli a demokrácia és az emberi jogok helyzet a világszerte. Köszönöm szépen, kolléga. Ennyi kolléga, köszönöm. Davis úr, úgy látom, kiegészítő kérdést kívánt föltenni. Köszönöm, elnök úr. Kollégámat szeretném kérdezni, hogy milyen bizonyítéka van arra, hogy a liberális demokrata frakció Haglund úr vezetésével megpróbálta elejét venni ennek a vitának. Szerintem ugyanis ez egyáltalán nem igaz. Um- Nos, elnök úr, a koordinátorok szavazás nélkül próbálták ezt az ügyet lezárni, ami furcsa értelmezés a demokráciának. Köszönöm, ennyi úr. A frakcióbeli hozzászólók listája után most a Patrao neves asszony kettő percre. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, a halászati politikán külső dimenziója, a harmadik országokkal kötött partnerségi megállapodás, ezek nagyon fontos tényezőt biztosítanak a közösségi politikában. A marokkai megállapodás nagyon fontos a déli EU déli flottája számára. Ennek vannak politikai következménye, éppen ezért nagyon fontos, hogy ne zárjunk be ajtót. A megállapodások, partnerségi megállapodások teszik lehetővé, azt, hogy a harmadik országok vizén, ahol hagyományosan európai hajók is halásznak, ezt a tevékenységet folytatni lehessen. Az ottani halászati termékekkel, amelyeket ott halásznak, látják el Európát. Ezen megállapodások fontos szerepet játszanak harmadik országok esetében, kivetképpen a szociális fejlődésük szempontjából az Európai Unió fellépése nemzetközi szinten összhangba kell hozható legyen a közös halászati politika célkitűzéseivel, kivetképpen amikor a fenntartható halászatról, a halállomány védelméről van szó. Az EU és Marokkó közötti megállapodás arra kell törekedjen, hogy megőrizzük a halállományt, kell legyen egy átláthatósági záradék, amely arra vonatkozik, hogy a közösségi hajók eh, halásszák a halállományt, nem szabad csak az előírt halfajokat halászni. A halászati megállapodás megbízható tudományos adatokra kell hivatkozzon, és az alkalmazást felül kell vizsgálni, ellenőrizni kell. Az ökoszisztémát támogatni kell, a helyi lakosságnak is hasznot kell ebből látnia, Ebben az összefüggésben sajnálattal, áll, sajnálattal állapítom meg azt, hogy az Európai Unió azt javasolja, tehát az, hogy amit az Európai Unió javasol, tehát hogy a helyi lakosság ebből előnyt nyerjen, tehát nem veszik figyelembe. Köszönöm szépen, Patron neves asszony, most pedig Milán a kolléga. Köszönöm. Elnök úr. Borzasztó megállapodás ez, a megállapodás meghosszabbítása, hogy pontosabban fogalmazzak. Elképesztő, hogy a helyzetet így próbáljuk kezelni. Röviden így tudnám összefoglalni, hogy mit művelünk, műveltünk az elmúlt kettő év során. A biztos asszony azt kéri tőlünk, hogy adjuk jóváhagyásunkat ehhez a megállapodáshoz, azonban ehhez nem a múltba kell tekintenünk, hanem előre a jövőbe, hogy mi történik majd az elkövetkezendő években. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a szahravi ak ügyét védjük. Egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Marakóval fenntartott kapcsolatunkat ez ügyben. Egy 30 éve húzódó konfliktusról van szó, nem biztos, hogy ez a legjobb hely, módja annak, hogy megoldjuk ezt a problémát, nem egy halászati megállapodáson keresztül kell megoldani ezt a problémát. Az ENSZ 30 éve próbál a helyszínen is tenni valamit, és semmiféle nehézséget, problémát nem sikerült ez idáig megoldaniuk, főként nem a humanitárius helyzetet. A kérdés tehát az, igen, az állásfoglalásra mondjunk igent, a megállapodásra is mondjunk igent, mert az állásfoglalás eh, megfelelő eh, mandátumot ad az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy keményen tudjon tárgyalni egy olyan új megállapodásról, amely szolgálja a, majd a mi céljainkat. Eston Barónőnek, azt hiszem, hogy a szakrai kérdéssel most már ideje lenne behatóan foglalkoznia. Milana, es folgt Herr Kollege Weigl für... Köszönöm szépen, és a következő hozzászóló Weigl egy percre. Kollégi. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tegnap érkeztem vissza Tindufából, és láthattam, hogy a mi szakpolitikáink milyen hatása voltak a szakravi népcsoportra, és saját szememmel láthattam, hogy mit tesz az Európai Unió Nyugat-Szaharában. El kell utasítanunk ezt a megállapodást tervezetet politikai, erkölcsi és nemzetközi jogi megfontolásokból. Nem közös halászati politikai megállapodásról van szó, nem Ez egy olyan, ez a megállapodás, ha élhetek egy ilyen képpel, egy olyan háló, halászháló, amely ennek, amelyen fennak, amely fennakad, e, tehát ez a megállapodás fennakadna a nemzetközi jog e, hálóján. E, ez egy politikai kérdés lesz, és azt hiszem, hogy egyértelmű kell mindenki számára, hogy állásolás mellett kell. Nagyon szépen köszönöm, és most egy percre Taváres kollégáé a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, kedves kollégák. Egy olyan egyezményről fogunk szavazni, ami valami különleges, ugyanis a szerződés egyik célja egy, egy, egy, beszáll, egy megszállt területet céloz, ahogyan az ENSZ fogalmazott. A halállományok, a halállomány marokkói, de nem csak hanem egy olyan népé is, amelynek nincs önrendelkezési joga mint portugál képviselő, ez engem kellett Timorra emlékeztet, ahol az Európai Unió annak idején nagyon gyakran ismételte és tárgyalt Ausztráliával és Új-Zélandal olyan területekről, amelyek megszállás alatt voltak. Tehát egy ilyen egyezményt nem tudunk támogatni. Az Európai Unió olyan erőforrásokat hasznosítana, amely nem az övé, és nem is ahhoz az országhoz tartozik, amelyel az egyezményt megköti. Tehát a helyzetet eddig nem sikerült javítani, nem lehet egyezmény egy olyan országgal, olyan erőforrásokról, amelyek nem az adott országé. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Tavares kollega hozzászólását. Mató Adrové kollega következik másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, az nyilvánvaló, hogy valami nincs rendben, hogyha e, egy olyan megállapodásról beszélünk, e, vitázunk itt decemberben, amely február elején fog lejárni. Ez az Európai Unió egésze, és különösen Spanyolország számára különösen fontos. Ugye nem lehet, nem szabad hagyni, hogy ezt a megállapodást kifogásként használják más kérdéseket, rávetítsenek erre a halászati megállapodásra. Mindig is támogatom a harmadik országokkal kötött megállapodásokat, főként olyan országokkal, Eh, amelyek fontosak az Európai Unió számára, és Marokkói Királyság ilyen. Remélem, hogy egy kiegyensúlyozott, tisztességes eh, és mindenki számára előnyös halászati megalapodási egyezményt, megállapodást tudunk kötni, annak érdekében, hogy az európai hajók továbbra is eh, halászhassanak marokkói vizeken, és a megállapodás fenntartható lesz gazdasági, környezeti szempontból is, és pozitív eh, eredményeket hoz majd szociális, társadalmi, eh, munkaerőpiaci szempontból is mindkét fél számára. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy a halászati eh, megállapodást meg kell kötnünk, ezért újra és újra a halászati megállapodást az Agrárbizottságban, nem a halászati bizottságban megkötőjeztem. A Marokkóval semmi bajom sincs, az európai polgárok, akiket képviselünk házfalai között, azt várják tőlünk, hogy eh, megkössük ezt a halászati megállapodást, ezért az Európai Bizottság számára egy olyan üzenetet kell küldenünk, amely azt mondja, hogy minél jobb megállapodásra kell jutni, eh, hiszen a rossz megállapodás csak rossz eredményeket hozhat. Ennek már jó néhány példáját láttuk. Kollégém Mato. Mato Adrover. Eh, Hatong úr kér kiegészítő kérdést szeretne önhöz intézni. Matro Adrover úr, elfogadja-e? Köszönöm. Nagyobbesült képviselőtársamat kérdezem. Az unió összes tagállama, vagy csak Spanyolország előnyit szolgálná ez az új megállapodás? Kérem szépen. Minden esetre úgy gondolom, hogyha egyik tagállamnak ez előnyös, ez minden tagállam számára előnyös. Köszönöm szépen, Matra Dover úr, Andrés Barrea asszony, másfél percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A szocialista és demokrata frakció nevében úgy gondolom, hogy fontos elfogadni ezt a meghosszabbítást. Éppen ezért így lehet majd jó megállapodást kötni. Február 27-én 2012-ben lejár a hosszabbítás, ezt elmondta a biztosasszony, és a negatív aspektusok így feloldhatóak. Persze vannak negatív gazdasági hatásai, de nem mondhatjuk, a feltett kérdés alapján sem, még egyszer szeretném kiemelni, 11 tagállamna húz hasznot ebből a megállapotásból, nem csak egy. Több ezer munkahelyet hoztak létre Marokkóban is, és a szaharai térségben is. A megállapodás fontos elem, beszéltek az ex post értékelésről, az utólagos értékelésről. Itt is azért megfelelő elszámoltatásra került sor. Az utólagos értékelés azt mondja, hogy csak 10%-át halásszák annak, amit az Európai Unió halászhatna. Ennek hihetetlen hatásai vannak. Jobb megállapodás, kiegyenlítettebb megállapodás kell. A Lisszaboni szerződés követően, ahogy ön is mondta, biztos asszony, olyan megállapodás kell, amelyben részletesebb jelentés van, kiegészítő elemek, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek a felhasználásra, és hogy megvizsgálják nemzetközi jogos szempontból, hogy mely lakosságcsoportok számára előnyös. Mindkét fél számára előnyös kell legyen megállapodás. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió az EU marokkói társulási megállapodásra és felhívja a figyelmet. Nagyon fontosak az emberi jogok, a szolidaritás, a stratégiai szempontok fontosak. Európa nem kullakhat hátul, ami a világpolitikai eseményeket illeti. Nagyon fontos a következő megállapodás szempontjából. Köszönöm szépen, András Baré asszony, és zárásképpen a bejelentett hozzászólók utolsójaként egy percre Berman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Áza Westlund kolléga nevében sajnos a gépekéség helyett olvasom fel. Az Európai Unió jogi szolgálata azt mondta, hogy a halászati megállapodás nem felel meg a nemzetközi jogi feltételeknek, hiszen az ENSZ soha nem fogad egy Marokkó jogot formál nyugat-szaharai térségre. A nyugat lakosság jogait nem veszik figyelembe, erre nincsen sem bizonyíték, ez a megállapodás nem az ő előnyükre való. Most vagy kell, fel kell függeszteni a megállapodást, vagy pedig úgy kell ezt a megállapodást végrehajtani, hogy a Szeul lobogója alatt hajózó hajók nem ugyanolyan elbánásban részesülnek. A jelenlegi jegyzőkönyv a lehető legalacsonyabb költséghatás hatékonysági koeficienssel rendelkezik, mint bármilyen más. Ha úgy tetszik, túlhalászott alá állományok halászását segítette elő Marokkóban, ezeket a tényeket figyelembe véve, tisztelt kolléga úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, Berman kolléga. Berman úr, lett volna még ideje. Ha kicsit lassabban olvasta volna fel a szövegét, jobb lett volna. Kérem azért, legyünk tekintettel a tolmácsokra, mert az az igazság, hogy ilyen tempó mellett nagyon nehéz le tolmácsolni, amit ön elmondott, uram. Elnök úr, nagyon-nagyon sajnálom. Elnézést, a tolmácsokat nagyon kedvelem, elnézést kérek tőlük. kedves, minden kedves kollégához intézném ezt, kérem szépen. Ugye ne felejtjék el, hogy több nyelvre le kell tolmácsolni az elhangzottakat. De spontán felszólalók körében Nikoleszkónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A halászati megállapodás, EU-marokkai megállapodás nem partnerségi megállapodás. Minden kolléga elmondta ezt és nem megfelelő ez a megállapodás az EU szempontjából. Nem veszi figyelembe azt, hogy meg kell védeni a halálományt. És nem veszi figyelembe az állampolgárok jogait sem. Nagyon fontos intenzívebbé tenni a megállapodást a Fekete-tengeri kollégáinkkal, Törökországgal konkrétan. Egy olyan keretben, egy intézményi keretben, a mediterrán térséghez hasonló modell keretében kellene Törökországgal megállapodni. Elnök, köszönöm szépen, Nikoleszko kolléga, Régne asszony. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Äh, köszönöm szépen, elnök úr. Ausztriából jövök, nincs tengere, és azt gondolom, hogy ez nem lehet egy önérdekű szerződés. Én magam is az igazságos, ökológiailag fenntartható halászatban vagyok érdekelt, és nem a tengerek lehalászában E, akkor, hogyha ez megmarad, ez az egy év, ez be, betonozza gyakorlatilag ezeket az állapotokat. 36 millió euróról van szó. E, ennyit fizet az Európai Unió azért, hogy hozzáférjen a marokkói vizekhez, és ez nem járul hozzá semmihez, ez a pénz sokkal inkább foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre lehet felhasználni, és csak akkor tudjuk ezt az egyezményt támogatni, hogyha a Nyugat-Szaharának is megfelelő részesedése lehet ennek a hozamából, és biztosítjuk azt, hogy a tengereket ne halásszák túl, csak akkor tudja a parlament saját elveit és értékeit megőrizni. Nagyon szépen köszönöm, Régner asszony. Végül pedig Sánchez Prasido kollega következik a spontán felszólalások végén. Nagyon szépen köszönöm. A Marokkóval kötött halászati szerződés érvényes, ugyanis ez automatikusan megújulásra kerül, ha nincs kifogás ellene nem merül fel ellene kifogás. A jegyzőkönyv az lejár, és ez kártérítési kifizetéseket is előirányoz, és ezt időszakosan, illetve ideiglenesen hosszabbították meg, és a Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentnek ehhez hozzá kell járulnia. Én ezt számosoknál fogva támogatom először is ahogyan a kapcsolataink alakulnak Marokkóval, és itt nem lehet kivételt tenni, és természetesen minden területen támogatjuk a tevékenységeket, különösen a kisüzemi halászatot a halászat területén, és egy világos jelzést kell adni Marokkónak, egy pozitív jelzést, azt gondolom és megfelelő tárgyalásokat kell lefolytatni, hogy egy kiegyensúlyozott egyezmény szülessen, amely mindenkinek hasznára válik. Nagyon szépen köszönöm. Sánchez Preszédő kollega ezzel a spontán hozzászólásoknak vége, és még egyszer Damanaki kolléganőnek, illetve biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy tisztáznom kell egy-két dolgot. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság célja, hogy a közös európai érdekeket védje. Közös halászati politikánk a közös európai érdekekről szól, Na, ezért nem tudom elfogadni azokat az érveket, amelyek azt mondják, hogy a halászati megállapodás csak egy vagy egyik vagy másik tagállam érdekeit szolgálják, majd lesznek más megállapodások, amelyek egy másik tagállam érdekeit szolgálják jobban, mint a többiekét. Nagyon fontos a, a halfogyasztás az európai konyhában, világ első számú hal piaca vagyunk. Értem, hogy nehéz időket élünk, nehéz a helyzet e konkrét ügyben, de ez a párhuzamos narratíva egyáltalán nem segít. Az Európai Bizottságot igazán foglalkoztatja a, a nyugat-szaharaiak eh, jogai. Ezért volt az, hogy egy átmeneti megállapodást kötöttünk, ezért kértük a marokkói szerveket, hogy adatokat adjanak meg, hogy a nyugat-szaharaiak érdekeit hogyan szolgálja ez a megállapodás ők hogyan részesülnek ennek az előnyeiből. Ezért kívánunk egy olyan új megállapodást kötni, szeretnénk, tehát minden körülmények között egy megállapodást kötni, meghosszabbítani megállapodást, és a célunk az, hogy ez az új megállapodás, ha a nyugat szahalára is kiterjed, akkor eh, beépítsünk egy feltételt, egy kondicionalitást, amely garantálja, hogy a helyiek, a nyugat-szaharaiak is részesülnek ennek előnyeiből. De kérem értsék meg, hogy egy halászati megállapodással egy ilyen nemzetközi konfliktust megoldani nem egyszerű dolog. Ezt nem tudjuk elfogadni, tehát fogalmazzunk tisztán ez ügyben. Megragadom ezt az alkalmat tehát arra, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy az önök szavazásának az eredményét tiszteletben fogjuk tartani. Tehát válaszoljanak tisztán és érthetően. Szeretnének egy új megállapodást? Hogyha igen, akkor mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az új megállapodás jobb legyen, gazdaságilag megtérülőbb, környezetbarátabb, és a nemzetközi jog eh, is megfeleljen. De ez nem könnyű. Nem olyan könnyű, mint ahogy itt tűnik. Azt hiszem, hogy ez egy, meg kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem olyan könnyű, mint ahogy néhány képviselő gondolja innen kényelmes képviselői székébe. A nemzetközi jognak érvényt szerezni nem egyszerű. Van, akik ellenzik a halászati megállapodásokat, általában véve van, akik azt mondják, hogy ezt a halászati megoldást nem kellene elfogadnunk, és megint vannak, akik szeretnék meghosszabbítani a megállapodást. Döntsék el, hogy mit akarnak. Már így is eleget beszéltem, még annyit mondanék zárásképpen, hogy az Európai Bizottság már készíti a tárgyalási mandátumát, mandátumot a következő megállapodásra, amely jobb lesz, ha egyáltalán fogunk tárgyalni. Ehhez azonban a parlament beleegyezésére van szükség, hiszen, hogyha a parlament azt mondja, hogy nem, nemet mondanak a megállapodásra, akkor nem lesz megállapodás. fogalmazzunk tisztán. Ne próbálják meg, ne próbáljanak meg a mögénk bújni, az Európai Bizottsággal takarózni. Mondják meg őszintén, mit akarnak. Ha a múltról beszélünk, egyetértünk, a korábbi megállapodások nem voltak környezetbarátak, eh, gazdaságilag sem voltak követelmezőek, ezért kell változtatni rajtuk, ezért kell őket megreformálni. Remélem, hogy segítenek bennünket ebben, eh, hogy a reformot is átvigyük, a tanács döntésére várunk ez ügyben. De ezen megállapodásra, az ilyen megállapodásokra szükség van, eh, hiszen hogyha nem kötünk megállapodásokat, akkor ezekben a vizekben továbbiakban nem halászhatunk. Köszönöm szépen, de Meneki biztos asszony. Háglund úr kapja meg végszóra a szót kettő percem. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezt a konstruktív vitát. Hadd mondjam a biztos asszonynak, hogy nagyon örülök. Aztán mindannyian örülünk, hogy ön arra törekszik, hogy a jövőben jó megállapodás szülessék. Ezt akarjuk, ennek örülünk. Azonban nem értek egyet azzal a konklúzióval, hogy nekünk pozitívan kellene szavazunk egy borzasztó megállapodásról, mint szinte mindenki gondolja, hogy rossz a megállapodás, csak azért, hogy a jövőben jó megállapodást tudjon kötni. Ez az érvelés nem győző. A mi felelősségünk a Lisszaboni szerződés értelmében a jelenlegi jegyzőkönyvről kell szól, nem a jövőről van szó. Tisztelt biztos azt mondja, mostani jegyzőkönyvről kell véleményt formálni, és a jelenlegi jegyzőkönyv rossz. Ugye megállapodás. Én jövőre, ha lesz jó megállapodás, igen, ne fogok szavazni, ígérem önnek. Kedves barátaim, említették már, hogy ez a megállapodás jegyzőkönyv, ugye EU munkahelyeket teremt. Minden EU munkahely, amelyet teremtettek, 45 ezer euróval támogatunk. Ez jó gazdaságpolitika? Jól ö, gazdálkodunk az adófizető pénzével? Nem. Hadd mondjam el, hogy csak 15% az ágazati támogatásnak Marokkó esetében. Csak 15%-ot használtak fel a makarőköt. 85%-ot Marokkó nem használta fel. Ne felejtjék el, kérem szépen ezt. Nagyon örülök a vitának, mert a vita a jövőre <clears throat> foglalkozik. Én is a jövőre szeretnék figyelni. Fontos ugye Marokkó, a szomszédsági politika része, mindenki világosan elmondta néhány negatív hang mellett, hogy a jövőben szeretnének megállapodni. Ezt mondom a marokkóiaknak, én örülök, hogy a biztos erre összpontosít, de világosan állást kell foglalni, felelősségteljesen, Szavaznunk kell a jelentésről, nem a jövőbeli megállapodásról szól lesz, hanem a mostaniról, ami nyugat szaharát illeti, örülök annak, hogy a biztos asszony különböző megoldásokat keres, mert ebben a házban nagyon sok kolléga problematikusnak látja jelenlegi megállapodást. Nagyon sok ország van a tanácsban, az osztákok, a svédek kritikusak, a bundesztek, a németek is, a, a hollandok, a finnek, a ciprióták, a ciprusiak is negatívan viszonyulnak a megállapodáshoz. A tanács sem egyhangú, én remélem nemmel szavazunk majd szerdán, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, ezzel a vitát lezártuk, és a, vita, a szavazás nem holnap, hanem szerdán történik majd meg 11 óra 30-kor. A következő napi rendi pontunk Bőge úr jelentése több